Üdvözlöm a tanácsot és a bizottságot, képviselőiket. Elfogadtuk teg- a tegnapi ülési jegyzőkönyvét, mindenki meg is kapta, hogyha nincsen ez ellen semmiféle kifogás, akkor uh, abból indulhatunk ki, hogy elfogadjuk uh, a jogalkotási uh, dokumentumot. A napirendünk első pontja a tanács ismertetője az általános költségvetés tervezetről szóló álláspontról, 2018-as, 18-as pénzügyi terv. Kérem és jelzem a képviselőknek, hogy ezzel a, ennél a pontnál nem tartunk spontán hozzászólás kört. A kék kártyás kérdés feltevésnek azonban megvan a lehetősége. Kérem tehát a tanács nevében Képinen urat. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, taná- hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy a demokrácia neves házában bemutathatom egyik az Európai Unió költségvetés tervezetét a 2018-as e- évre vonatkozóan, abban a formában, ahogy azt a tanár ez év szeptemberében, 4-én elfogadták a tagállamok. A vitára vonatkozó rövid idő miatt átfog, fog, nyugodtan fogalmazok én is megjegyzéseimben. Először a tanács nevében hangsúlyozni kívánom azt, és egyértelműen jelezni a tényeket, hogy a tanács a költségvetés tervezetet, mind a kötelezettségvállalásokat, mind pedig a kifizetéseket a 2017-eshez képest növelni kívánja. 990 millió eurós 0,6%-os növekedés a 2017-es szinthez képest a költségvetés vállalási előirányzatban, illetve 9,9 milliárd eurós növekedés, vagy 7,39%-os növekedés a kifizetési előirányzatoknál. Másodszorban a tanács nagyon fontosnak tartja az Európai Unió pénzügyi helyzetét. Ezért a kontingencia marzsokat a jövő évre emeli. Rugalmasságot kell kapjon az európai költségvetés a lehető legnagyobb kiszámíthatóság mellett. Ezen az alapon a tanács és az elnökség a jövő évi költségvetésre vonatkozóan olyan eredményt szeretne, amely előre viszi az Európai Uniót. A tanács hangsúlyozni kívánja, hogy a költségvetés kiadási területek, amelyek a legmagasabb többletértéket adtak és politikai prioritást jelentettek az európai politikában, ösztönözték a, ezek a, a növekedés, a munkahelyteremtés, migráció kezelés. Úgy gondolom a prioritásokat a parlament is elfogadja. Ugyanakkor a költségvetési folyamat alapján, ahogy ezt a szerződés is meghatározza, a tanács úgy látja, van mozgástér arra, hogy a, költségvetés, a bizottság költségvetési javaslatához képest megtakarítások legyenek, anélkül, hogy a hatékony végrehajtást, az EU programok hatékony végrehajtását veszélyeztetné. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Ennek tükrében kérem, ha megengedik, akkor a költségvetés tervezet és alapelveire egy rövid betekintést szeretnék nyújtani. A fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés a tanács egyik legnagyobb prioritása. 2018-ra a tanács az okos és befogadó növekedést akarja ösztönözni. 76,6 milliárd eurós kötelezettségvállalás és 79%-os kifizetés, 79 milliárdos kifizetésekkel, ami egy jelentős 21%-os növekedést jelent az előző évhez képest a munkahelyteremtés és növekedés alapján a tanács elfogadja, hogy mennyire fontos ez a szakpolitikai terület, és megfelelő végrehajtási arányok is tapasztalhatók. Azt szeretném még kiemelni, hogy a legnagyobb programok növekedése az 1A alcím alapján a 2017-es költségvetéshez képest az a viszonyítási alap, amelyet mindenképpen figyelembe veszünk. A bizottság javaslata alá, mint a COSMO program, Erasmus Plus további támogatást kap a társterületek finanszírozása, a Horizon 2020 kutatás és fejlesztési programok, az Európai Unió pénzügyi érdekeit védő projektek, a gazdaságfellendítő projektek, a volt programok folytatása és mintaprojektek előkészítő akciókra vonatkozóan. A tanács ezen kívül elfogadta a az előirányzatokat a bizottság javaslata alapján az új kezdeményezekre vonatkozóan. Wi-Fi, az EU, Wi-Fi az EU számára, európai szolidaritás, valamint a digitális beruházás, a, a tartalékokkal együtt a, és a bővítéssel együtt. Vannak olyan költségvetési ö, sorok és, ö, a, és a címsorok, amelyek a reális abszorpciós képességek vételével az administratív költségek áttekintését igényli. Az 1A a címsor alapján az Európai Unió a növekedés és munkahelyteremtés keretében a kötelez a kötelezettségvállalási előrejelzatokat a tanács megkívánja tartani, és a kiigazításokat a, a kifizetési előirányzatban meghatározott öm, tag szerint kívánja érvényesíteni igen nagy mértékű biztonságra van szükség, és a migráció és a vonatkozó külpolitikákra vonatkozóan megfelelő forrásokra. A hármas címsor az állampolgárság és biztonság alatt további forrásokat akarunk a a programok számára és az ügynökségek számára biztosítani. A bizottság javaslatát támogatjuk annak érdekében, hogy a rugalmassági eszköz a címsorhoz tartozó prioritásokat fedezhesse. A kölcs, az Európa előre mozdulása érdekében a 2017-es előirányzatok csökkenést jelentenek, mintegy 740 millió értékben, amit a törökországi menekültek számára irányítottunk át. Ha megengedik, akkor a 2-es és 5-ös címsorral kapcsolatban még két szót mondanék. A kettes címsó alatt a fenntartható növekedés nemzeti források a tanács némi kiigazítás javasol, elsősorban a közös er- mezőgazdaságpolitika első pillérére, amelyek a mezőgazdasági bevételeket a következő őszi előrejelzés alapján próbálják meghatározni. Vannak olyan megtakarítások, amelyek a fenntartható halászati partnerségi megállapodása alapján valósíthatók meg. Az, e- elő, az eddigi végrehajtások alapján történt ez meg. Az ötös címsó az adminisztráció alatt közigazgatás alatt a tanács nagyon alaposan ellenőrizte a vonatkozó intézmények költségvetését, és, meg, és ez alapján határozta meg a megfelelőnek vélt szinteket. A tanács célirányos megtakarításokat hajtott végre, növelte a bérek színvonalát a legtöbb intézményben és hivatalban. Ezen kívül a tanács elfogadta azt a nyilatkozatot, amely az 5%-os alkalmazotti vagy létszámcsökkentésre vonatkozik az európai intézményekre intézményekben és testületekben 2017-ig kellett ezt megjavítani. Ezzel kapcsolatban még további fejlődésre van lehetőség. A tanács véleménye szerint az alkalmazotti létszámot folyamatosan nyomon kell követni annak érdekében, hogy a az elért megtakarításokat konszolidálni lehessen. Elnök úr, tisztelt képviselők! A következő dolgokat szeretném még egyszer kiemelni, és engedjék meg, hogy megismételjem. A, a kiadás növekedésének a mérséklése a 2018-as költségvetésben, a 2017-hez viszonyítva, bizonyos területeken különösen fontosak, és ezért a tanács szigorú vizsgálatát követően önök elé e, tárjuk jóváhatásra. Az alapelvek a prioritási sorrend meghatározásánál a következő volt. E, korlátozni a költségvetési növekedés bizonyos programnál azért, hogy a, a rugalmasság e, a pénzügyi költségvetési terv maximális határértékéhez képest, vagy addig mozoghasson. A fejlődés tükrözése érdekében a programok és az intézményi eh, sikereket tovább kell támogatni. A következő elv nem volt csökkentés, a 2007-13-as programozási időszakra eh, továbbvitelére vonatkozóan, mert szeretnénk, hogyha a a még nem kifizetett számláknak a fokozatos kifizetésére sor kerülhetne és lezárására. Ezzel, elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt előadók, biztos úr, hölgyeim és uraim, tudatában vagyok annak, hogy a költségvetési folyamatnak mik a következő lépései. Szándékámban áll, hogy a következő Európai Parlamenti álláspontot igen komoly és megfontolt vita után el fogják fogadni, ugyanúgy, ahogy a tanács álláspontját megfogalmazta. Ilyen előfeltételek alapján köszönöm a hogy megtárgyalják a, tanács állás, a bizottság álláspontját, és remélem, hogy sikerül előre lépnünk a 2018-as fenntartató költségvetés felé, amely maximális előnyöket hoz az európai állampolgárok számára, és köszönöm egyben a figyelmüket. Eh, köszönöm szépen, miniszter úr. Öttinger biztos úr az Európai Bizottság nevében. Igen, tisztelt elnök úr, miniszter úr, tanácsot, képviselő hölgyek és urak, képviselő hölgyek és urak. 2018 a Brexit ismeretében és ismerete mellett egy teljesen szokásos költségvetés év lesz, 28 taggal egyelőre, és az Európai Bizottság elkészítette néhány hónappal ezelőtt a tervezetét, és konstruktív pozíciókra lehetünk. Köszönjük szépen mind a tanácsnak, mind a parlamentnek, hogy ilyen konstruktív pozíciót foglaltak el, és úgy gondolom, hogy a megközelítésekben ugyan vannak különbségek, de ezt belátható időn belül egy közös eredményre tudunk jutni. Ami a költségvetés struktúráját, szerkezetét illeti, nincsenek különbségek, a célokat tekintve, és elmondhatjuk, hogy szintén azonos meggyőződésünk van, növekedés, foglalkoztatás Európa versenyképessége érdekében, ez, erre fogunk sokat költeni, a migrációt pénzügyi szempontból is kezelni kell, a külső, a belső biztonság a polgáraink érdekében magas színvonalon szervezendő meg. Az Európai Bizottság javaslata az administratív kiadások keretében sok mindent elkövetett, hogy a lehető legtöbbet takarékoskodjunk. Az 5%-os megtakarítási célt az adott időkeretben nyújtani fogjuk. A tanács pozíciója most az, hogy további 1,5%-ot kívánnak csökkenteni, egy ilyen jellegű javaslatot tesznek. Itt vannak bizonyos aggájaink, mert a további személyzeti leépítés a szolgálataink esetében a teljesítő képességet, a feladatok elvégzését is veszélyeztetni önmagában a kohéziós programokhoz azt tudom mondani, hogy a következő évben változatlanul abból indulunk ki, hogy a kohéziós programok, illetőleg a források kérvényezése teljes sebességbe kapcsol. Van némi lemaradás 2014-2015-ben, nem tudtunk annyi társfinanszírozást és így beruházást, infrastruktúrális beruházást elindítani, amit lehetséges lett volna, és kívánatos is lett volna, viszont jövőre, hogyha teljes sebességgel utazunk, akkor el tudjuk kerelni, hogy nyitott számlák legyenek Brüsszelben és ne alakuljon ki torlódás a kifizetéseknél, ezért aztán szorosan egyeztetünk a tagállamokkal, és az igényeknél a tagállamokkal együtt meggyőződésünk, hogy meg tudjuk oldani a kéréseket. Kisebb és fontos projektek a Wi-Fi Európa számára, vagy az egyéb európai kérdések, ezek mindenképpen finanszírozásra szorulnak mindjárt az elején, és a tanács megfelelő módon vállalja ezt a finanszírozást velünk együtt. Már azt tudom mondani, hogy a tanácskozásokat jövő het, a közelkövetkező hetekben megragadjuk arra, hogy a projektjénket jól bemutassuk, főleg ami a jövőben mutató, a kutatásra irányuló, a versenyképességre, az innovációra irányuló projekteket illeti. Igyekszünk meggyőzni önöket a trilógusok során, mint mondtam, a Horizon 2020 os kötelezettségvállalások esetében egy félmilliárdos csökkentést látunk, ez aggaszt engem. amikor úgy döntöttünk évekkel ezelőtt együtt, tanács és a parlament, hogy kutatásfejlesztésre költjük a GDP 3%-át belátható időben Most 2%-nál járunk. Minél többet vitatkozunk ezen, annak kevésbé érik el a célt. A kutatás bizony az alapja a jövőbeli versenyképességnek. Ezért aztán 150 milliárddal többet kellene beruháznunk évről évre európaiként, és most egy félmilliárdos csökkentés, ez mindenképpen rossz irányba mutat. Már csak azért is, mert csak nagy kutatási projekteket akarunk finanszírozni, amelyeknél ténylegesen fennáll és bizonyítható az európai többletérték. Például a csökkentések után há- a négyből három kérvényt el kell utasítanunk a digitális területen ez mit jelent a Silicon Valley, a Pentagon, Kína esetében? Az, hogy továbbra is lemaradunk, legalábbis nem közeledünk. Vagy az egészségügyi kutatási projektek, a rák, az Alzheimer, ritka betegségek, a személyre szabott gyógyszerkezelés, stb. Itt lépnünk kell. Ha nem tesszük meg, akkor az egészségügyi kutatásban lassabban fogunk haladni a régebbi dossziéhoz tartozó kvantumtechnológia, ahol bizony egy zászlóshajó kezdeményezés, egy kiemelt kezdeményezést indítottuk a tagállamokkal, az iparral együtt, és itt 130 milliós összeg, ebből 32 milliót akarnak megtakarítani, és utána azt látjuk, a Google, Apple, Facebook, az Amazon, stb. milliárdokat költenek erre, akkor bizony azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem jó jel ezért nem elméleti forrásokról vitatkozunk, nem a dimenziót vitatjuk meg. Megtakarításokra szükség van nyilvánvaló, de én a projektekről meg akarom győzni önöket, és ahol a projekteket lassítunk, vagy törlünk, ahogy csökkentések miatt, azt meg kell gondolni. Vegyük például a Connecting Europe, a Galileo, az ITER, a Copernicus, sorolhatnám tovább. Persze lehet adott esetben itt csökkenteni mondjuk 2018-ban nem ruházunk be, azt viszont 2020-ban, 21-ben majd úgyis be kell ruházni ebbe. És ilyen esetben azt mondom, hogy inkább ö, ö, növelni kellene a forrásokat, hogy ne csoportosítsuk át a kiadásokat a jövőbe, hogy csak késünk az ázsiaikhoz, amerikaiakhoz képest, ezek a projektek lelassulnak majd és a végrehajtás nem fog jól működni. Aztán lássuk a geopolitikai kihívásokat és a migráció, önök is ott vannak, önök is tudják, hogy mire van szükség. Itt Mai alapon kell megbeszélni, hol lehet csökkenteni, és hol reális a tényleges színvonal megőrzése. Ha a következő pénzügyi keretet nézem, akkor azt kell, hogy mondjam, 2018 esetében a kompromisszum elérése gyerekjáték tulajdonképpen tulajdonképpen azon is gondolkodhatnánk, hogy az, az október-novemberi ülések egy részéről lemondjunk. Minél gyorsabban, keményebben tárgyalunk, annál több időnk marad arra, hogy a következő pénzügyi keretet, ahol milliárdos lyukak vannak, jól előkészítsük. 2018-ra egyenlően ilyen problémákat nem láttak. Köszönöm szépen az elnökségnek és a parlamenti előadónak is a előkészítő munkálatokat. Köszönjük szépen Ötinger biztosnak. És most szeretném megadni a szót Muresan úrnak, az előadónak az első eh, három percre. Eh, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, üdvözlöm az észt elnökséget is itt az Európai Parlamentben. Döntő fontosságú szakaszba lépünk a 2018-as uniós költségvetéssel kapcsolatban. Az első fél évet azzal töltöttük, hogy a politikai prioritásokról egyeztettünk, és fontos előrelépést tettünk a növekedés, a munkavállalás és a polgárok biztonsága kell, hogy a legfontosabb legyen a jövő évben. Ezek a megfelelő prioritások, mert az európai polgárok ezt várják az Európai Uniótól, és ezek azok a területek, ahol az Unió értéket tud hozzáadni. Most teljesítenünk kell az első fél évben tett ígéreteinket. Nem lehetünk hitelesek, ha azt mondjuk, hogy innovatívabb Európai Uniót akarunk, és ugyanakkor 491 millió eurót veszünk el az innovációtól és a kutatási programoktól. Nem vagyunk hitelesek, ha azt mondjuk, ha azt akarjuk, hogy az energetika, a digitális és közúti infrastruktúrát javítani akarjuk Európában, és 111 eurót elveszünk innen, és 99 milliót pedig még a nagy projektektől is. 1,7 milliárd euróról beszélünk, ez egy nagyon magas összeg. És hadd legyek egyértelmű, amit a tanács itt javasol, az egy gyengébb Európai Unió számára készült költségvetés. Mert a kevesebb beruházás ma azt jelenti, hogy a jövőben gyengébb lesz az Európai Unió gazdasága. A bizottság ezt a digitális területen ezt nagyon meggyőző módon fejtette ki. Az Európai Bizottság az év legelején már megértette azt, hogy a növekedés, a munkahelyek és a biztonság kell, hogy a legfontosabb prioritásaink legyenek, és ők egy nagyon átgondolt költségvetést határoztak meg. Ezért én azt szeretném, hogyha több forrást adnánk a kutatásnak, a KKV-knak, az infrastruktúrális projektekre. Álljunk a gazdák mellé, különösen a fiatal gazdák mellé, és teljesítsük vállalásainkat a kohéziós és strukturális alapok területén. Az alacsony abszorpciós ráták, a pénzügyi tervezési időszak első felében a kohéziós és struktúrás alapokból, nem azt jelentik, hogy ez a következő években is ilyen alacsony marad. Épp ellenkezőleg ez azt jelenti, hogy a projektek mostantól teljes sebességgel dübörögnek majd, és a pénzre szükség lesz a következő években. Nincs rosszabb üzenet, mint amit az Európai Unió most tervez küldeni, az, hogy egy civil szervezet vagy kisvállalkozás nem tudja emiatt kifizetni a számláit. A következő hetekben minden félnek össze kell fognia, és egy jó átgondolt költségvetést kell létrehoznunk 2018-ra. Ennek a beruházáson kell alapulnia, támogatnunk kell a kutatást, innovációt, KKV-kat, fontos projekteket, és azokra a jó projektekre kell pénzt fordítanunk, amelyek az európai alapokra támaszkodnak. A szomszédainkra is figyelnünk kell, javítanunk kell a biztonságot, és az ügynökségek munkáját. A polgárok biztonsága tehát rendkívül fontos. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, Muresan úr! Most a másik előadó következik, Ashworth úr. Három percet kap ő is. Elnök úr, idén áprilisban a parlament megegyezett abban, hogy az éves költségvetésünket, ami 2,3%-kal növeljük. Figyelembe véve az infláció szintjét, én azt gondoltam, hogy ez egy realista javaslat, és azt javaslom, hogy ezt tekintsük indulási alapnak más intézmények esetén is. Tehát örömmel jelenthetem, hogy a többi intézmény többsége elfogadja ezt az álláspontot, és ők is hasonló javaslatokat nyújtottak be. Három kivételt szeretnék most itt megemlíteni. Először az Európai Adatvédelmi Ombudsmant megbízták azzal, hogy terjessze ki tevékenységét, és természetesen ez a szokásostól eltérő költségeket ró majd rá 2018-ban. Másodszor az Európai Számvevőszék munkaterhei nagyon megnőttek, és ezt is elfogadom legitim és észszerű indokként. Végül pedig az Európai Bíróság nagyon erőteljesen érvel amellett, hogy a finanszírozása növekedjen, nem csak a megnövekedett tevékenység és a fordítási költségek emelkedése miatt, hanem mert jelentős biztonsági kérdésekkel is meg kellett küzdeniük. Ezekkel a többletköltségekkel szembesülve tehát én úgy vélem, hogy a tanács túl sokat vágott vissza a finanszírozásból. Azt javasolnám a parlamentnek, hogy ezek közül néhányat emeljünk vissza. Ugyanakkor a költségvetés szintjét kordában kell tartani, és ezért további megtakarításokra van szükség. Részben én azt javaslom, hogy a hatékonyságot növeljük, és örömmel jelentem, hogy az Európai Számvevőszék itt már elindult ebbe az irányba. De ezen kívül gyakorolnunk kell a költségvetési fegyelmet is, és ennek révén tudjuk a finanszírozást újraosztani. Ennek érdekében én azt javaslom, hogy a régiók bizottságának és az Európai gazdaság és Szociális Bizottság költségvetését fagyasszuk be 2018-ra. Tisztában vagyok azzal is, hogy az Európai Külügyi Szolgálat jelentős költségemelkedéssel kell, hogy szembenézzen, részben azért, mert megnövekedett a munkatársak száma, de részben a stratégiai kommunikációs program miatt is. Ezeknek a költségeknek a nagy részét az Európai Külügyi Szolgálatnak a mostani költségvetéséből kellene megoldania, de el tudom fogadni, hogy szükség lehet egy kisebb mértékű felfelé módosításra a pontos számok tükrében. Azt kérném a parlamenttől, hogy tartsa szem előtt, hogy ha önök is egyetértenek abban, hogy a 2,3%-os emelés egy észszerű és felelős emelkedés volt. Hogyha ezt alkalmaznánk mások esetében is, akkor nehéz döntéseket kell majd meghoznunk. Várom az árnyék előadókkal való vitát a javaslataimról, és számítok a támogatásukra. Köszönöm. Köszönjük szépen, Ashworth úr. Most a költségetési Szakbizottság elnöke Artaus úr kellene, hogy hozzászóljon, de úgy látom, hogy ő nem ül most itt. Ebben az esetben Kivine úrnak adok ismét szót. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, nagyon köszönöm ezt az igen alapos, lelkes és hozzáértő megjegyzés sorozatot. Néhány szót mondanék, biztos úr. Az, amit a kutatásról különösen mondott, valóban kihívást jelent, és biztosítani szeretném, hogy a tanács mélyen együtt érez önnel, és úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy a tanácsban a kollégák is tudjanak erről. A költségvetési folyamatban ezt újra meg fogjuk említeni. Kiváló megjegyzés volt, érdemes újra gondolni, ahogy ön is mondta. Köszönöm szépen. Köszönöm én is az előadónak Köszönöm az infrastruktúrára vonatkozó megjegyzéseit a KKV-k, a gazdák kapcsán. Ezt is megjegyezzük. Ezt megígérem. Meg fogom vitatni a tanácsbeli kollégákkal, és önökkel is nyilvánvalóan kellő időben még a költségvetési vita sorozat folyamán. Köszönöm mindegyiküknek a hozzászólásokat, remek ötleteket és hozzá megjegyzéseket mondtak el, mindegyiket megtárgyaljuk az a közigazgatási költségekkel kapcsolatban, és sok egyéb dologgal kapcsolatban is. Minden, mindennek tükrében, és persze e, tudván azt, hogy egy nagyon szoros trilógus és egyéb tárgyalások előtt állunk, hadd mondjam el a mai vita zárásaként, a következőket. Először is nyilvánvaló, hogy köszönetet kell, hogy mondjak önöknek a tanács nevében, magam nevében, kollégáim nevében a véleményükért. És köszönöm önöknek, hogy ezt ilyen őszintén, egyenesen mondták el. A mai vita véleményem szerint rámutatott arra, hogy közös cél felé szeretnénk tartani, és a lehető legjobb költségvetést akarjuk az Európai Unió és állampolgárai számára teljes mértékben tiszteletben tartom azt, hogy az Európai Parlamentnek valószínűleg más véleménye lesz a 2018-as költségvetési javaslattal kapcsolatban. De biztosítani szeretném önöket, hogy a bizottság keményen együttműködik önökkel, majd azt követően, hogy hivatalosan is elfogadják álláspontjukat. Tudjuk, hogy számíthatunk a bizottságra és önökre. Öttinger úr önre is, és segít majd a véleményeinket olyan formában egymáshoz közelíteni, hogy ez egy hozzáértő és sikeres kompromisszum legyen. Ártúi úr, még ha nincs is jelen, Smoreszan úr és Ashworth urak, az előadók, szeretném önöket is biztosítani arról, hogy fontos, hogy hasonló kölcsönös kapcsolatban lépjünk tovább. Európának olyan költségvetésre van szüksége, amely válaszol az állampolgárok igényére, még akkor is, hogyha ez egy folyamatosan mozgó célpont. Bízom abban, hogy az Európai Parlament elkötele- és a bizottság elkötelezettségével és sajátunk, saját elkötelezettségünk